megtárgyalását kezdjük meg. Izabel Tomá kapja meg a szót. Hát, Tomá, hát attendez egy pillanatot, Tomá asszony. Hölgyeim és uraim, azt kérem, hogy a termet csendben és viszonylag gyorsan hagyják el. Frau Kollegin van Bremt und eh, Brent. Hello. Frau Lunacek. Lunacek asszony, üljön le. Vagy menjen. És vigye magával Fámbrend kollégát és Bránt urat is. So. Ha Thomas, bitte Tomá Thomas. Danke Uh, Madame la commissaire. Biztos asszony, kedves kollégák! Egy technikai jellegű felülvizsgálattal kell, hogy ma foglalkozzunk, de nagyon fontos része ez a programnak. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret módosítása az összes programot érinti. 300 olyan program van, amelyet a tavalyi év végén még nem tudtunk elfogadni, és a pénzügyi keret 13-as cikkét, és ezért módosítani kell. 23 milliárd euró veszne el, hogyha nem kerülne sor erre a felővizsgálatra. Néhány példa, Cseh köztársaság, körülbelül az alapok 90%-a veszne el, Románia esetében hasonlóan, a Spanyolország esetében 60%, az Egyesült Királyság esetében, és nagyon magas az arány. Szerencsére lehetőségünk van arra, hogy május 1-ig módosítsuk a rendeletet, és ezáltal a fel nem használt, e, ezáltal az el nem fogadott programok esetében át lehet vinni a fel nem használt kereteket az idei évre. Erről a kérdésről majd szavazni kell. Minden egyes tagállam érintett, nagyon magas összegekről van szó. Sajnálatos módon a költségvetés nem megfelelő működése is felmerül. Kérdés, hogy mennyire komolyan gondoljuk a költségvetési döntéseinket. Tudtuk, amikor a döntéseket hoztuk, hogy ezt nem lehet azonnal megvalósítani. Európában nagyon komoly befektetési hiány van. A strukturális alapok működése is késlekedik, ez is gyengélkedik. hogyha nem kerülne sor erre a módosításra, akkor a kifizetések is késlekednének. Tehát elképzelhető, hogy ugyanilyen nagyságrendben hihetetlen mértékű összegeket nem tudnak kifizetni az EU. Ezt, ezekre a problémákra valószínűleg a pénzügyi időszak végén kerülne sor. Az Európai Unió szava hihetőségről van szó, ezért van szükség erre a módosításra. Hogy pontosan értsük, miről van szó, a kifizetési válságot nem mélyítené el ez a módosítás. Örülök a bizottság nyilatkozatának, amely arra utalt, hogy a, pénz, a több éves pénzügyi keretben rejlő összes rugalmasságot felhasználják arra, hogy enyhítsék a problémát. Biztos asszony, azt hiszem ez a rugalmasság kevés. A parlament kifejezést adott már aggájainak 2013-ban is. Ez az első alkalom az Európai Unió történetében arra, hogy a többéves pénzügyi keret volumene alacsonyabb, mint az előző év. Ez rendkívül sajnálatos. Nem csak olyan felülvizsgálatra van szükség, mint a mai szakmai felülvizsgálatra, hanem egy igazi politikai felülvizsgálatra, amikor a rugalmasság kérdését megtárgyaljuk, a kifizetetlen számlák kérdését megtárgyaljuk, és egyéb fontos kérdéseket. Sajnuk, sajnos úgy látjuk, hogy a tanács nem minden esetben őszinte a költségvetési folyamatban, illetve a pénzügyi tervezési időszakban, és a felülvizsgálat történelmi lehetőséget nyújt majd, nem a mairól beszélek, hanem arról a politikai felülvizsgálatról, amire szükség lesz. Ez kiváló lehetőség lesz majd. Az európai polgárok a választások alkalmával kifejezték azt, hogy milyen kétségeik vannak az euróval kapcsolatban. Második érv, hogy a gazdasági válság arra szólít fel minket, hogy az Európai Unió lépjen, és ezért is volt szükség a stratégiai befektetési alapra. A harmadik dolog, demokratikus érv. A jogszabályalkotó kötelessége az, hogy úgy, hogy úgy szavazzon a költségvetésről, hogy tisztában van azzal, hogy miből, hogyan milyen bevételei vannak az Európai Uniónak. Jelenleg az Európai Unió költségvetésének 75%-át teszik ki a tagállami befizetések. Az igazságos visszatérés kérdése, vagy megtérülés kérdése minden egyes alkalommal felmerül. Úgy tűnik, hogy a, hogy a tagállami költségvetések kiterjesztései már az Európai Uniós költségvetés pedig rendkívül fontos lenne, hogy az Európai Unióból érkezzen, innen táplálkozzon a gazdasági fellendülés. Biztos asszony. Azt hiszem, hogy a saját forrásokra kéne ismételten helyezni a hangsúlyt, ez kellene, hogy új életet lehelyen az európai gazdaságból. A választások után tehát rendkívül nagy szükség van az MFF felülvizsgálatára. Egyre több a nacionalista populizmus, vagy egyre nagyobb arányban terjed el, ez ellen is fel kell vennünk a harcot. Mint említettem, tehát nem csak szakmai felülvizsgálatra van szükség, hanem politikai felülvizsgálatra már 2016-ról meg kell ezt tennünk, és ehhez várjuk az önök javaslatait. Köszönöm. Honorevole Fernández. Fernandes kolléga. Muito obrigado, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm szeretettel a biztos asszonyt, és szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy egy rendkívül technikai javaslatról, illetve tervezetről van szó. Ennek bizonyítéka az is, hogy egyhangú döntés született a Költségvetési Szakbizottságban a tervezetről. Politikai vonzatai is vannak azonban a döntésünknek, levonhatjuk a jövőre vonatkozó tanulságokat is. Azt láthatjuk, hogy az operatív programok esetében elmaradtunk a teljesítéssel, ezek viszont nagyon fontosak a kohéziós politika szempontjából. A stratégiai beruházási alap ba beletartoznak bizonyos kohéziós projektek, de ide tartozik a tengeri, tengerügyi alap, halászati alap, az EFRE, Ezeket érinti talán mindez a leginkább. A kohéziós politika mindeközben az a szakpolitika, amely a legnagyobb eredményeket hozza, ezért nagyon fontos, hogy a regionális operatív programok, különösen a kohéziós politika területein belül és ide tartozik ugye a szociális alap és a kohéziós alap, mielőbb megvalósuljanak. Szeretném elmondani, hogy az Európai Unióban 272 régió van, ezek egy negyede. Az átlagos jövedelem 75%-ával rendelkezik, illetve az átlagos bevételek 75%-ával rendelkezik, egy negyedük azonban a kevésbé fejlett régiók kategóriájába sorolandó. Ezen alapokkal a fejlődésben tapasztalható asszimetriákat kívánjuk leküzdeni, és szeretnénk azt is elérni, hogy a közös stratégiai kereten belül szinergiák alakuljanak ki. A növekedés és a munkahelyteremtés a célunk, és mindenek előtt az intelligens növekedést szeretnénk előmozdítani. A kohéziós politikába immáron beletartozik a kutatás és az innováció is, legalábbis bizonyos tagállamokban, ezért nagyon fontos, hogy ne engedjük meg, hogy olyan források vesztenek el, amelyek igazi európai hozzáadott értéket teremtenek az Európai Unió egészében. Olyan átcsoportosításról van azonban szó, amely nem a kifizetésekre vonatkozik, hanem a a vállalásokra, a kötelezettségvállalásokra. A 2015-ben fel nem használt eszközökről van szó, amelyeket aztán 2016-ban, 2017-ben fel lehetne használni. Nagyon fontos, hogy ezeket a programokat tovább támogassuk. Fontos továbbá, hogy ki tudja fejteni a hatását a menekültügy és bevándorlási alap, valamint a biztonsági alap és mindezen alapok megfelelő működését szavatolnunk kell. A szóban forgó átcsoportosítás, illetőleg a több éves pénzügyi keret átalakítása, módosítása lehetővé fogja tenni azt, hogy az általam már említett késedelmek ne befolyásolják hátrányosan a különböző programokat. Fontos kiemelni azt is, hogy a több éves pénzügyi keret rugalmasságot követel meg. Úgy kell módosítani a többéves pénzügyi keretet, hogy azzal reagáljunk a növekedési és munkahelyteremtési szükségletekre. Rugalmasságra van továbbá szükség az új programok bevezetése miatt is. Szem előtt kell tartani a Juncker tervet például, amely szintén megköveteli azt, hogy a több éves pénzügyi keretet módosítani lehessen, illetve hogy a költségvetés egyes részeit átalakítsuk. A több éves pénzügyi keret átalakításával, módosításával a szakbizottságokon belül kellene foglalkozni. Remélem, hogy a plenáris ülés többségében most úgy fog dönteni, ahogyan a szakbizottságokban is döntöttek a kollégák. Köszönöm, Fernandes kolléga. Krisztina Georgia asszony következik az Európai Bizottság alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőknek, Tomá asszonynak és Fernández úrnak nagyon világosan megmutatja, mennyire fontos a módosítás az európai gazdaság számára, de ugyanúgy, hogy mennyire sürgős a döntést meghozzuk. Az Európai Bizottságban a tagállamokkal együtt minden lehetséges erőfeszítéssel arra igyekeztünk, hogy 2013-ban Eh, elért eredményeket folytassuk, és a lehető legmagasabb minőségű eh, kiadásokkal, költési eh, tartalmakkal. tájékoztatok a tagállamokat a több éves pénzügyi keret elő, elfogadását megelőzően mindenről, és a közös erőfeszítések eredményeképpen megfelelő időt hagytunk ennek a körnek az elfogadására, és négy hónappal rövidebb ez a többéves pénzügyi keret, mint az előző, de minden erőfeszítés ellenére, és amiatt, hogy a tanács szabályozását későn fogadták el a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, és mivel késlekedés volt a jogalkotási aktusokban is, sajnos három országprogram, illetve a programok 47 százalékát nem tudtuk bevenni, nem tudtuk elfogadni 2014-ben. Ahogy már elhangzott, ez összesen 21,1 milliárd eurós összeg hat havi késlekedés miatt a technikai kiigazgításokat, tehát úgy szeretnénk, hogy rugalmasabban lehetne azt az időszakot kiterjeszteni, és így lehetőséget kapnánk arra, hogy a több éves pénzügyi keret 12, tehát meghatározó szabályozás 12-es cikkében 2015. május 1 -e előtt már el lehessen ezt fogadni. Szeretnék három, gyor, három dolgot gyorsan elmondani. Egyrészt a bizottság nagyon keményen dolgozik alkalmazottaival azon, hogy felgyorsítsa az elfogadási folyamatot, és mintegy 16 milliárdot már 2015-re a 2016 az elfogadás szerint 2016-ig biztosítani lehessen. Másodszorban nagyra értékeljük azt, hogy a Parlament Költségvetési Szakbizottsága komolyan vette ezt a kérdést, és eh, nagyon gyorsan dolgozta ki javaslatait, és csatlakozom az előadóhoz én is, remélem, hogy pozitív lesz a szavazás végkimenete. Még kimenetele. Harmadik pedig Fernández úr eh, úr is beszélt arról, hogy szükség van arra, hogy a rugalmasságot eh, igazítsuk, azt a rugalmasságot, amelyet a parlament eh, harcolt, ezt a rugalmasságot tehát a következő években kiigazítani lehessen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy elköteleztük magunkat a több éves pénzügyi keret félidős áttekintésére, és a bizottság nagyon komolyan fogja ezt a javaslatot eh, kidolgozni akkor, amikor eljön az ideje tudatában vagyunk annak, hogy milyen fontos minden, amit teszünk, milyen, és hogy milyen fontos annak a, seg, a sebessége is, hiszen csak itt tudjuk az európai gazdaságot segíteni, az európai polgárok életét javítani, több munkahelyet teremteni. Bizonyosak lehetnek abban, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy azonnal átültetjük a rendelkezéseket, és azt is, hogy a programok megkapják azokat a forrásokat, amelyel növekedést és lehetőséget lehet biztosítani Európában. Köszönöm. Thank you very much for your speech. Köszönöm szépen a bevezetőjét, a asszony. Most pedig a Regi Szakbizottság nevében eh, Bocinár úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ehm, elnök úr, biztos asszony, románul szeretném folytatni. A többéves pénzügyi terv átdolgozása alapvető feltétel csak itt tudjuk 2014-et nem elveszíteni a különböző alapok szempontjából, hiszen rengeteg alapot még nem is használtak fel, hiszen néhány program későn érkezett be. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlament ma megszavazza az átdolgozást, a módosítást. A kohéziós politika az egyik olyan politika, amely a leginkább szenved a késlekedések miatt is, és itt van a legtöbb pénzről is szó. Éppen ezért nem szabad elfelejtsük azt, hogy ez a politika nagyon fontos beruházási politika az Európai Unióban, és a problémát ezért amint lehet meg kell oldjuk. Nem szabad időt vesztegetnünk, most, ha elfogadjuk a módosításokat, akkor a végrehajtást minél hamarabb meg kell indítani. A 2015-ös költségvetést is át kell dolgozni, és a bizottsághoz, tagállamokhoz fordulok annak érdekében, hogy a a hátramaradó programokat is elfogadják. Csak így lehet további késlekedéseket elkerülni. Kérem a bizottságot egyben arra is, hogy a késedelmek kapcsán biztosítsa nekünk azt, hogy nem okoz ez majd a e, késedelmes kifizetéseket sem a kohéziós politikában. Köszönöm. Buda képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Április hónapban vagyunk, és a programoknak csak 47%-át fogadták el, ez egy vészhelyzet, úgyhogy minden bürokrácia nélkül kell tovább mennünk a tagállamoknak prioritásként kell kezelni a késedelmeket annak érdekében, hogy a jövőben ezeket el lehessen kerülni. A, az, a többéves pénzügyi keret tehát e, idejénél majd így lehet a további programokat is kiigazítani. Az EU költségvetés éves kiigazítására is szükség van. Idén a bizottságnak e, e, 21 1,1 milliárdnyi kötelezettségvállalását, ütemezését eh, írta elő, a jövőre pedig, a jövőre nézve ezek az összegek sokkal nagyobbak lesznek a felhalmozódások miatt, torlódások miatt. Biztosítani kell azt, hogy a, a kötelezettségvállalások és a kifizetési kötelezettségeket minden tagállam betartja. A késedelmes kifizetések és a beérkező számlák késedelmes kifizetését is meg kell oldani, hiszen ez még nagyobb kifizetési volument okoz majd elő 2017-re. A bizottságnak arra kell figyelni tehát, hogy a kifizetéseket egyformán osszák fel és ütemezzék át 2015-17 között. Minden késedelemnek súlyos következménye lehet a regionális politikára, ami jelentősen kihat a polgárok életére is. A nemzeti és regionális szinten együtt kell működnie a hatóságoknak, és nem szabad visszatartani a forrásokat. Honorele Guardia Zabal. Guardia Zabal kolléga következik. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy MFF módosítást tárgyalunk most, ez azért szükséges, hogy ezt, ezt a 21 milliárd eurót tudjuk használni, amit a 2014-es évben nem tudtunk véglegesíteni. Azt hiszem, hogy senki sem ellenzi ezt, mindenki tudja, hogy gyorsan el kell fogadni, és hogy az a lényeg, hogy ezek a programok folytatódhassanak. De arról szeretnék beszélni, hogy mi lesz a kifizetésekkel, nem csak az MFF módosítás miatt, hanem amiatt is, hogy a, hogy a 7 éves időszak végén végére tevődnek át ezek a kifizetések. A kifizetetlen számlák miatt úgy tűnik, hogy az elmúlt pénzügyi tervnek az időszaka vagy következménye volt ez, és úgy tűnik, hogy kezd rendeződni a helyzet. Ami a mostani változást illeti, illetve a programok késlekedését illeti, nagyon sok kifizetés lesz majd a programozás időszak végén, de a nem megfelelő programozás miatt is átrendeződött a kifizetések ütemezése. Ezért kéne valahogy azt megoldani, hogy ne a pénzügyi tervezési időszak végé jelentkezzen az a rengeteg kifizetés, mint ahogy az az elmúlt időszakban történt. Köszönöm, Kozmiuk képviselője a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, kedves biztosasszony, az MFF tervezésén dolgozunk, és sok kohéziós politikához tartozó és strukturális politikához tartozó operatív programot kell, hogy elfogadjon most az Európai Bizottság. Jelen pillanatban a tagállamokban 300 operatív program késik, ezért kell most az eljövendő évekre vonatkozó többéves pénzügyi keretet módosítanunk. Ez azzal jár, hogy 2015-re vonatkozóan egy második költségvetés módosításra kell számítanunk, ami azt jelenteni, hogy a 2014-es kötelezettségvállalásokból 1 milliárd euró 2015-re csoportosítunk át, ezzel 2016-tól 2020-ig bizonyos kifizetéseket lehetővé teszünk szeretnék remény, reményemnek hangot adni, hogy most már remélhetőleg ezeket a programokat tényleg sikerül megvalósítani. Remélem, hogy a 2016-os félidei felülvizsgálat alkalmával eh, nem kerül sor bizonyos csökkentésekre a tagállamok részéről. Köszönöm. Döpré úr. <coughs> Uh, Biztos asszony, elnök úr, kedves kollégák! Először is engedjék meg, hogy gratuláljak a jelentéstevőknek, José Fernándeznek és Tomászonynak. Úgy tűnik, hogy Hozé Fernández úr a felelős a legutóbbi időszakban az összes költségvetési kérdésnek. Ez lehet, hogy furcsa, de így van. Most pedig a szeretném dicséretben részesíteni a tiz, ezt a bizonyos 19-es cikket az MFF-ben. Nagyon örülünk annak, hogy létezik ez a 19-es cikk. Hogyha ez nem létezne, akkor most nem tudnánk módosítani a rendeletet, és így most nem tudnánk a közös kezelésben lévő programok esetében ezt a problémát megoldani. van egy olyan szokása az EU-ban, hogy tabula rázát alkalmazunk 7 évente, teljesen úgy pénzügyi keretet hozunk létre. Sokszor a jogi alap is teljesen új, mindent nulláról kezdünk. Ez azt jelenti, hogy a tagállami közigazgatásnak is mindent előről kell kezdeni. Biztos, hogy ez a legokosabb munkamódszer, a tabula rasa 7 évenként? És hogy lehet az, hogy a tagállamok parlamentjének semmilyen mondani valója nincs a, tagállam, a, a költségvetés tartalmáról. Ezt meg kell változtatni, nem jó munkamódszer, és a demokrácia alapelveit sem tartja tisztában. Tartja tiszteletben. Honorevole Urbán Urbán Crespo képviselő következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Több mint 5 millió fiatalral van hatással a fiatalok munkanélkülisége. Európa, Spanyolországban a fiataloknak több mint a fele munkanélküli. Rendkívül sok fiatal hagyja el az országot. 2008 óta gyorsult fel ez a folyamat. Jövő nélküli generációnak érték magukat. Rendkívül súlyos tehát a helyzet, és ennek legfőbb oka a megszorításos politika Mind a két nagy spanyol párt, a szocialista párt és a néppárt is hibás ebben. A 2014-es évben szavazták meg a ifjúsági garanciát, ez jó hír, de ez nem elégséges. Tisztelt képviselők, ne legyenek kétségeik, és minket se csapjanak be. Ez kozmetikázás. ezzel a politikai lépéssel nem teszünk semmiféle lépést a felé, hogy a fiataloknak tényleg legyen munkája. A frakcióból azt kérjük, hogy sokkal határozottabban tegyen valamit az Európai Unió azért, hogy az európai, az európai fiataloknak legyen munkája, szociális, gazdasági megfontolásokat kell megvalósítani. Köszönöm, Talándúr! Köszönöm szépen, elnök úr. Más felszólalókhoz hasonlóan én is nagyon elégedett vagyok az MFF kiigazításával, nagyon örülök neki. Még a jogalkotási háromszögünk legsötétebb bugyra a tanács sem gördít akadályokat az útjába. Ez örvendetes. Sokszor a költségvetési tervezésben hibákat követünk el, mert a tagállamok számára az a legfontosabb, hogy az EU-s pénzek lehető legnagyobb összegét elköltsük, és nem is annyira a támogatott projektek minőségére figyelnek oda. E, ezek a, ez a fajta hibás gondolkodás okozta az EU-s költekezésben az elmúlt években a legnagyobb problémákat, az Európai Bizottság pedig politikai okokból a tagállami kontrollrendszerekre támaszkodik csupán, ami hiba. Ezért az Európai Parlament végül is az, amely az irányított, a megosztott irányítás alá tartozó programok megfelelő végrehajtásáért felel. Nem szükségszerűen teljesen negatívak az eredmények, hogyha sikerül ugyanis megfelelő kontrollrendszereket felállítani, amelyek a legtöbb forrás megfelelő elköltéséről gondoskodnak, az már jó lenne. Költségvetési szempontból engem csak az aggaszt, hogy kötelezettségvállalások elhalasztása 21 milliárd euró értékben még tovább fogja növelni a nyomást a kifizetésekre, amelyek már egyébként is problémákkal küzdködnek, a tanács pedig a későbbi évek során a kifizetések megnövekedett szükségességét szintén semmibe fogja venni A zöld frakció azonban a maga körülbelül 50 szavazatával természetesen támogatni fogja az MFF módosítását, és gratulálunk mi is a jelentéstevőknek. Arnold úr. E házban látom, senki nincs ez ellen és alternatív véleményt azért mégis megfogalmazhatok. Én mindenképpen ellenzem a módosítást, mert hatékonyabban lehetne egészen más dolgokra küldeni a régiókban a pénzt, mint Brüsszelbe küldeni. A bizottság, regionális fejlesztési bizottság véleménye, hogy a költségvetés 33%-át ugyan elköltjük ilyen célokra, de nem vezet minket ez célben, nem segítünk a tagállamoknak a gazdasági válságból, hogy kilábaljanak. Azt is halljuk, hogy 20 milliárdnyi kötelezettségvállalás most eltűnhet. Mit jelent ez az, hogy nem kerül vissza az emberekhez, az országokhoz, az adófizetőkhöz? Elnök úr, nem mindenki gondolja úgy, hogy minden egyes kérdést Európában kell megválaszolni. Honorevole Mároz. Kékkártyás kérdés. Válaszol erre? Please, you have the floor. Megadom a szót. Szeretnék köszönetet mondani a kollégámnak azért, hogy elfogadja a kék kártyámat, és mivel a kollega ellenzi a kohéziós politikát, és mivel úgy gondolja, hogy ez haszontalan, hadd kérdezzem meg, hogy tisztában van-e azzal, hogy nagyon sok országban a kohéziós politikával biztosított finanszírozások adják a beruházások döntő többségét és ezzel tudnak a pénzügyi és gazdasági válságból kiutat találni ezekben az országokban. Nem tudom, hogy ezzel tisztában van-e. Hát nagyon egyszerű szerintem a képlet, hogyha mi, Nagy-Británia, vagy bármely más tagállam pénzt közdünk Brüsszelbe, és Brüsszel visszaküldi, akkor ugyanazt az eredményt, vagy még jobbat is tudnánk biztosítani, akkor, hogyha közvetlenül a tagállamokban finanszíroznánk projekteket, azokkal a kormányokkal együttműködve, akik tudják, hogy mi zajlik, és mi fontos azokban az országokban, ilyen egyszerű E, Marusik kollega. Szanowni Państwo, rozważamy bardzo Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon gyakran a Költségvetési Szakbizottságban látjuk azt, hogy a az egyik költségvetési sorból egy második, másik sorba való átcsoportosítás hogyan történik, és igazából csak technikainak tekintjük ezt, pedig ez nem technikai, rendszerű, technikai kérdés, hanem rendszertechnikai. Az Európai Unió költségvetése valóban a tagállamok számára hasznos. Mégis úgy gondolom, hogy ez a tézis, amit sokan elfogadnak, nem igaz, hiszen az Európai Uniós költségvetés pont megfelel azoknak a költségeknek, amelyek felmerülnek. Tehát, hogyha bizonyos forrásokat nem használnak fel, és semmi baj nem történik, akkor a dolog természetes, hiszen a tartalékba kellene ezeket a forrásokat helyezni, és automatikus a jövőben arra felhasználni, hogy az Európai Unió költségvetését csökkentsük, mert ez az, ami teher az országok számára. Sokkal jobb lenne egy ilyen unió a tagállamoknak. Köszönöm pane předsedo, Jetovski kollega. Eh, vicekomisařko. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! A jelentés nem csak hogy fontos, e, e, technikai módosításként valóban fontos politikai jelzés is. Tudatában kell annak lenni, hogy a polgárok és az Európai Unió figyel minket, figyelik azt, hogy hogyan reagálunk a különböző fenyegetésekre, például a belbiztonsági fenyegetésekre. Nagyon örülök annak, biztos asszony, hogy a szavát eljött hozzánk, és megtárgyalja velünk ezt a módosítást. Örülök annak, hogy ezt a fajta kommunikatív trendet a parlamenttel megtartja két alapot kell megemlítsek, amelyek egyre fontosabbak. Az egyik eh, a menekültügyi alap, a másik pedig a belbiztonsági alap. Ezzel kapcsolatban azonban problémák merülnek fel. Az illegális bevándorlók, terrorfenyegetések, az iszlám állam, ezek a költségek, az erre irányuló költségek fontos projektektől veszik el a forrást. Örülnék annak, hogyha a strukturális alapokban fennmaradó projekteket pontosan át lehetne helyezni, hiszen ezek prioritást jelentenek. Az ilyen projektekhez kell biztosítani megfelelő forrásokat, olyan projekteket amire gondolok én is, mint de Prége kollega említette. Remélem, hogy a parlament megérti kérésem. Denano úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelentés is azt tanúsítja, hogy többször meggyűlik a bajunk ezzel a típusú problémával, de ahogy a kollégák is mondták, el tudjuk képzelni azt, hogy javul a strukturális politikák finanszírozásának helyzete. Rendkívül fontos az, hogy javuljon a kommunikáció a polgárok felé. Sokszor nem, nincsenek tisztában azzal az emberek, hogy mennyi jót tett az EU lakóhelyi környékén. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a beruházásokat segítsük a tagállamokban, a régiókban, az önkormányzatokban fontosnak tartom, hogy leegyszerűsítsük a strukturális politika, politika eszközeit, ezzel azt hiszem, hogy ezzel azt hiszem, hogy bizalmat nyerhetünk magunknak a polgárok körében, hogyha jobban elérhetőek, hozzáférhetőek ezek a strukturális alapok, akkor csökkenthetjük a fel nem használt alapok arányát, és jó lenne, hogyha nem csupán az adminisztratív gépezet részét látnák ebben. Köszönöm, Ártői úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! A 2014-2020-as időszakra vonatkozó tevéves pénzügyi keret módosítását természetesen meg kell szavazni. De ez a mostani jelenség is mutatja azt, hogy mennyire bonyolult és átláthatatlan a folyamat krónikus a beruházási hiány Európában. Ez nem tesz jót a gazdasági növekedésnek, és ettől tömeges a munkanélküliség. 21 milliárd sorsáról van, euró sorsáról van szó, azért, mert a tavalyi év végén nem tudtuk a programjainkat véglegesíteni. Fontosnak tartom, hogy meglegyen a politikai akarat ehhez, hogyha az Európai Unió nem áll a sarkára, akkor csak egy technokratikus monstrumot hozunk létre, tehát egyszerűsítsünk. Alelnök asszony említette a fél éves, említette a félidős felülvizsgálatot az MFF ügyében. Fontosnak tartom, hogy a kifizetések, kifizetési előirányzatok esetében, illetve az egyéb előénezetok esetében tisztább, követ, tisztább feltételeket teremtsünk, hiszen ezen múlik a jövőnk. Köszönöm. Zánni képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Azt, azt hiszem, hogy eléggé felületesen viseltetünk eddig az MFF iránt. Nagyon sok olyan programban, amit 2014-ben nem tudtunk elfogadni. Sajnos nem példásan jár el az Európai Unió, például Olaszország esetében is nagyon sok a késedelmes kifizetés. De természetesen mi is azt szeretnénk, hogyha rugalmasan alkalmaznánk az MFF-et, de ez sok más esetben is így van. Most felül, vizsgáljuk felül a több éves pénzügyi keretet. Az lenne mindennek a célja, hogy ott használjuk fel az alapokat, ahol azoknak tényleg értelmük van, van ahol beruházásokat tehetünk, ahol munkahelyeket hozhatunk létre. Konstruktívan kell tehát felhasználni az alapjainkat, nem pedig az ablakon kell azokat kidobni, mint ahogy ez sokszor történik Olaszországban is, és ott is, ahol nagyon szegény régiókról van szó. Köszönöm, Montel kolléga. A több éves pénzügyi keret felülvizsgálatának a célja, hogy 21 milliárd euró sorsáról döntsünk, ezeket nem, tudjuk, nem tudtuk 2014-ben felhasználni, ez az idei költségvetés 15%-ával egyenértékű. Szörnyű lenne, hogyha ezt nem tudnánk megoldani sok, hely, sok esetben botrányos az európai költségvetés, ott vannak a ki, kifizetetlen számlák. Több mint 24 milliárd volt a kifizetetlen számlák aránya a tavalyi év végén, az, az azt megelőző évben viszont csak 11 milliárd. A legfőbb áldozatai ennek a helyzetnek az önkormányzatok és a regionális önkormányzatok. Azt hiszem, nem, nem engedheti meg magát, nem engedheti meg magának az EU, hogy beleszóljon a tagállami költségvetésbe, a tagállamok szuverének, senki nem mondhatja meg a tagállamoknak, hogy mire kell, hogy felhasználják a pénzüket. Kevés olyan. Ne, kevés olyan tagállam van, aki ebből profitál. Köszönöm szépen, hogy az elnök Muresán kolléga következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, természetesen én is üdvözlöm az MFF átalakítását, illetve a kettes költségvetés módosítást is, amelynek én vagyok a néppárti jelentéstevője a Költségvetési Szakbizottságban. Természetesen Noha ez egy vitatott kérdés itt a parlamentben, mégis nagyon fontos, hogy az EU-s tagállamok ne veszítsék el az alokált forrásokat. Tudjuk mindannyian, hogy az európai Eh, MFF szabályozás és a strukturális alapokra vonatkozó szabályozás a partnerségi megállapodások megkötésének a elodázásához vezetett, és ahhoz, hogy az operatív programokat nem sikerült időben elfogadni. Most cselekednünk kell, hogy a források ne vesszenek el, és ezt meg is tesszük. A jövőben persze többre lesz szükség, el kell kerülni azt, hogy a következő MFF szabályozás, a következő több éves pénzügyi keret elfogadása hát megelőzően szintén későn kerül elfogadásra. A parlament kész megtenni mindent, hogy sikeresek legyünk a jövőben, remélhetőleg a tanács és a bizottság is hozzájárul ahhoz, hogy a következő MFF szabályozást ne fogadjuk el későn. Tekintettel arra, hogy a források szűkösek, a programozási dokumentumok időben történő elfogadása elengedhetetlen a szakpolitikák végrehajtásához, az EU-s források szükség van a befektetésekhez, a munkahelyteremtéshez, most pedig egy, még nagyobb szükség van rájuk, mint bármikor korábban, hiszen nagyon nagy a munkanélküliség. Ugyanakkor nem lehet csak az EU-s intézményeket hibáztatni, hiszen a tagállamok egyikében másikában sikerült elfogadni az operatív programokat, még például hazámban, Romániában és más országokban még mindig nagy a késedelem. Szeretném mindenképpen felhívni a késlekedő tagállamokat, hogy fogadják el az operatív programokat azért, hogy az allokált források eljuthassanak azokhoz, akiknek szükségük van erre. Még egy utolsó dologra felhívnám a figyelmet. Az MFF második felében a kötelezettségvállalások nagyon nagy kockázatot rejtenek. Nagyon fontos, hogy előzetesen kiküszöböljük az esetleges problémákat. Köszönöm. Köszönöm, Módi képviselő, köszönöm. A kollégáimhoz hasonlóan én is nagyon remélem, hogy ma sikerül elfogadni az MFF átalakításáról szóló döntést. Az operatív programok mögött húsvér emberek állnak. Ezt azért tudom, mert az én régiómban, Cornwall megyében 500 milliós, millió fontos összegre számítanak az emberek a kohéziós alapokból, mivel azonban az Európai Unió vezetősége illetve mivel azonban az Egyesült Királyságban nem sikerült időben elfogadni az operatív programokat, így nagyon nagy a késlekedés, ami miatt emberek veszítik el a munkahelyüket. Úgyhogy nem statisztikákról beszélünk, hanem emberi sorsokról. Azonban szeretnék egy kérdést is feltenni, hiszen vannak programok, amelyekhez határidők fűződnek, például az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés is ilyen. Hogy az operatív programokban késlekedés történik, akkor csak nagyon rövid idő alatt lehet elkölteni a szóban forgó pénzeket. Remélem, hogy nem csak a kötelezettségvállalások területén lesz a jövőben nagyobb rugalmasság, hanem a határidőkben is, hiszen nagyon fontos, hogy bölcsen költsük el a szóban forgó forrásokat. Köszönöm. Köszönöm, Paunova asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. A több éves pénzügyi keret módosítása azt a célt szolgálja, hogy további lépés, késedelmeket elkerüljünk. Ez nagyon fontos. A vita is azt mutatja, hogy konszenzus van, mind az Európai Parlament, mind pedig az Európai Bizottság szintjén. A hitelek át ütemezése nagyon fontos lenne, és az Európai Unió ezzel versenyképesebb virágzóbb gazdaságot tudna kialakítani. A éves pénzügyi keretre vonatkozó megállapodás a 2020-as időszakig terjedő keretek késedelme azonban negatívan befolyásolja a tagállamok gazdaságát, és jelentős veszteségeket is eredményez hatékonyan kell tudnunk felhasználni az európai forrásokat a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében. Minden tagállamot egyenlőként kell kezelni akkor, amikor az Európai Unió támogatásáról van szó. Teljes mértékben egyetértek Georgieva a biztosasszonynal, az Európai Bizottságnak valóban szorosabban együtt kell működnie a tagállamokkal és a régiókkal, amelyek hozzá tudnak járulni a programok sikeres megvalósításához, és minden lehetséges forrást kiaknázhatnának. A tagállamok és a régiók nem engedhetik meg a gazdasági fejlődés érdekében a késlekedést. Köszönöm. Gozzolino képviselő. Sí. Evident. Köszönöm. késlekedésről beszélünk, a tagállami, a regionális és az EU-s intézmények késlekedéséről is. Ez a strukturális alapok a kohéziós politika jövőjének szempontjából ez lényeges, tehát hatással van a késlekedés a programok minőségére. Jó lenne, hogyha megfelelő egyensúly lenne a megfelelő lenne az egyensúly a kifizetések és az előírásatok között. Azt szeretnénk tehát, hogy a bizottság három témában gyorsuljon fel, a regionális és tagállami cselekvési programokra jobban figyeljenek oda. Aztán második dolog, ne egy évre osszuk el az alapokat, a forrásokat, mert mindezt egy sokkal tágabb, sokkal tágabban kell ö, megvizsgálni. Az is nagyon fontos, hogy megfelelő partnereink legyenek a regionális és a tagállami hatóságok. Sokszor bizony jogszabályokat is kell módosítani ahhoz, hogy jobb legyen a források felhasználása. Köszönöm, Viotti képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma egy technikai módosításról szavazunk. Ezek bizonyos politikai döntéseknek az eredménye, hogyha a tanács nem lenne ilyen önfejű, vagy nem lett volna ilyen önfejű az elbújt pénzügyi időszakban, akkor lehet, hogy időben el tudtuk volna fogadni az MFF-et, és akkor most, ma nem lenne ez a 21 milliárd euró, amit nem bírunk felhasználni. Ez a módosítás tehát, amit a mai napon teszünk, racionális, de nem lehet tovább így dolgozni. Nyilvánvalóan az MFF képtelen betölteni sorsát, illetve feladatát. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet az összes európai alapot jobban felhasználni, el, elkölteni. A ö, Olaszországban történt egy baleset, egy hídnak az egyik pillére összeomlott, és azt mondta a hídügyi miniszter, hogy ö, hogy nem azt a pillért kell újra megépíteni, hanem az egész hidat. Hiszen biztonságra törekszik. Lehet, hogy erre van szükség a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban is. Ezt végre kell hajtani, nagyon-nagyon alapos felővizsgálatra van szükség. Nem csak az olasz miniszternek kell úgy így ilyen alaposan eljárnia. Köszönöm, Tapardel kolléga. Köszönöm szépen. Ez a mai jelentés, javaslat rendkívül fontos ahhoz, hogy megfelelően működjenek a különböző programok az Európai Unió tagállamaiban. Nos, mindenképpen tennünk kell valamit azokkal az összegekkel, amiket nem tudtunk felhasználni a 2014-es év végéig, több mint 21 milliárd euróról van szó. Minden egyes kezdeményezhet örülne ennek, és minden egyes programnak jót tenne ez, főleg azoknak a programoknak, amelyek célja, hogy munkahelyeket teremtsenek a fiataloknak, hogy Európa versenyképesebb legyen, vagy a kohéziót, a szociális kohéziót hivatottak elősegíteni, vagy a Horizont 2020 csomaghoz tartoznak. Egy program sikere nem csak attól függ, hogy milyen összegeket társítanak hozzá, hanem hogy hogyan használják fel ezeket az összegeket, illetve hogy elérik-e ezek a források a rászorultabbak, legrászorultabbakat. Köszönöm, Pirinski képviselő. Uh, Köszönöm szépen. A éves pénzügyi keret revíziójára szükség van, hiszen három lényeges késlekedés volt uh, az MFF adaptálása, a szabályozás elfogása és az operatív programoknak a jóváhagyása. A gyakorlatban éppen ezért 2015 során a tagállamoknak kötelezettséget kell vállalni olyan összegekre, amelyeket korábban két évre 2014-15-re terveztek be, sőt 2015 az utolsó év, az alapok felhasználására az előző programozási periódusra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy rendkívüli nyomás van az illetékes hatóságokra, hogy megfeleljenek a megfelelő kötelezettségvállalási teljesítésekre és forráskihelyezésre. Olyan jogsértésekre is lehet majd, olyan szabálysértésekre is számítani, amelyek emiatt adódnak. A, a pénzügyi az unió pénzügyi érdekének valódi védelme akkor kezdődik, hogy megfelelő időt fordítunk a lényeges költségvetési szabályok és előkészítésére és végrehajtására. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vaugen kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak a jelentésért. A jelentésben rámutattak arra, hogy múlt év végén az operatív programoknak csak egy kis százalékát fogadták el. Örömmel látom, hogy Velszben sikerült még novemberben, tavaly év novemberében elfogadtatni az operatív programokat, úgyhogy finanszírozhatók a projektek. Sajnos Angliában nem ez a helyzet, mivel a, a, az Egyesült Királyság programja megváltoztatta az irányítási rendszert, az operatív programokról ők még nem tudtak megállapodni, ami kihat azokra is, akik új projekteket akarnak ö, megpályázni, illetve a meglévő projekteket folytatni szeretnék. Ennek van tehát kihatása a projektekben dolgozottakra, dolgozókra, a kedvezményezettekre is. Nagyon fontos éppen ezért az, hogy a parlament ma délután elfogadja ezeket a módosításokat, és lehetőséget biztosítson arra, hogy végre elindulhasson Európa szerte a projektek finanszírozása. Sürgetem a, a bizottságot arra, hogy nyomást gyakoroljon a tagállamokra, és a tagállamokat arra, hogy lépjenek, és biztosítsák, hogy az operatív programokban mielőbb megállapodjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szánt eh, kollega. Köszönöm, elnök úr. Azt állítjuk, hogy, tovább, hogy a további new beruházások, új beruházások fontosak az európai növekedés szempontjából. Éppen azért nagyon furcsa, hogy több milliárdos forrás kihelyezés az Európai Unióban tavalyról idénre áthúzódik. 21 milliárd euróról van szó a strukturális, a kohéziós, a kulturális alapokból és a migrációs alapokból. Az igazság az, hogyha ezeket az alapokat a nemzeti kormányok megfelelően kezelték volna, akkor sokkal magasabb lett volna az abszorpciós arány. Az EU nem föderális rendszer, és a finanszírozási projekt projektek eljárásai viszont öm, olyan, mint hogyha az Egyesült Államokban lennének a társfinanszírozási projektek, nagyon gyakran késleltetik a végrehajtást, nagyon gyakran a, mindenki számára azonos megoldást próbálnak találni. Az Európai Unió kezdetétől így van ez. Bár remélhetük azt, hogy az elmúlt gazdasági válság időszakot követően hatékony megoldásokat lehet majd találni a költések a, kihe- a forrás kihelyezésekre. Nem sikerült ez. Még az a benyomásunk mégis, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat túl szigorúan érvényesítik a, a, a projektjavaslatoknál. Több költséget, kevesebb gazdasági hatást jelentenek ezért a projektek. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kiközvezve. Köszönöm. Libraszki. Libraszki kollega. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Vegyes érzelmeim vannak a téma kapcsán. Egyrészt örülök annak, hogy nem veszítjük el a forrásokat, de tényleg a leg és legutolsó pillanatban cselekszünk május 1 előtt röviddel. És elszomorít az is, hogy egyáltalán kialakult egy ilyen helyzet. El kellene gondolkodunk azon, hogy ez mire is vezethető vissza. Lehet, hogy az Európai Bizottságban történt váltás miatt alakult így a helyzet? Okolhatjuk emiatt az Európai Bizottságot? Nyilván új Európai Bizottság állt fel, és ez bizonyos késedelmeket okozott. Másrésztről nézzük meg, mit tettek a tagállamok. Lehet, hogy a tagállamokat túlterheli az a tény, hogy a korábbi programozási időszakban is nagy teher hárult rájuk, a 2014-ig tartó időszakban. Talán ezt is érdemes lenne elemezni. És még egy kérdésem lenne a biztos asszonyhoz is. Lehet, hogy le kellene vonni a több éves tapasztalatokból a tanulságot, és le kellene egyszerűsíteni a szabályokat. Zorinyó képviselő következik. Köszönöm szépen. A szóban forgó javaslat 2015-re csoportosítana át olyan forrásokat, amelyek a 2014-es rendelet késői elfogadása miatt már nem lehetnének felhasználhatóak. Ez egy pozitív javaslat, mindenképpen támogatjuk azt. Az Európai Bizottság részéről elhangzott az, hogy szeretnének együttműködni a nemzeti hatóságokkal és az önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődésre és a, az egyensúlytalanságok áthidalására használják fel a forrásokat, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a több éves pénzügyi keret kidolgozása során is eh, hibák történtek. A pénzügyi válság idején szükség van a beruházásokra, a kohéziós pénzekre a tagállamokban, és elfogadhatatlan, hogy a, a jelen keretek között nincs megfelelő rugalmasság, nincs megfelelő mozgástér. Portugáliában az a helyzet, hogy hosszas késedelem után sikerült átcsatornázni a pénzeket a reálgazdaságba, a kutatási programokba és egyebekbe. Remélem, hogy most már sikerült elfogadnunk ezt a módosítást, és ennek révén biztosítani azt, hogy a pénzeket megfelelően használják fel. Elnök a spontán felszólalások következnek. Petír képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Európai Bizottság nyilatkozatát, miszerint minden eszközt mm, felhasználnak majd, amely a rendelkezésükre áll, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az összes program végrehajtásra kerüljön, illetve elfogadásra kerüljön az MFF 2015-2020-ig történő módosítása révén. A 2015-re átcsoportosított pénzek a területi kohézió és a természeti erőforrások vonatkozásában csak erre a célra költhetőek el. Remélem, hogy az MFF-et nem fogjuk úgy átalakítani, hogy ezeket a forrásokat átcsoportosítsuk. Szerintem nagyon biztató ez a vidékfejlesztés szempontjából. Vannak ugyanis olyan tagállamok, amelyek még nem fogadták el a vidékfejlesztési programjukat, ezért az európai mezőgazdaság és vidékfejlesztési alapból nem tudták felhasználni az allokált pénzeket. A vidékfejlesztés és a vidéki lakosság függ ezektől a pénzektől, biztosítanunk kell ugyanis a vidéki infrastruktúra működését, valamint a munkahelyteremtést például a turizmusban és más ágazatokban biztosítanunk kell a vidéki területek bevételeit. Köszönöm. Caputo képviselő. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a 2014-2020-as több éves pénzügyi keret, amit a parlamentnek el kellene fogadnia, fontos, hogy módosításra kerül. Fontos ez a lépés a kohéziós programtervezés lezárása szempontjából, és hogy elkerülhetők legyenek a régiók, városok és európai polgárokra való negatív kihatások. A strukturális alapok a legfontosabb intervenciós lehetőséget jelentik az EU-ban, és nagyon fontos ezért, hogy minden forrást a lehető leggyorsabban és hatékonyabban használjunk a növekedés és foglalkoztatás számára, ami Európa programjában kiemelt jelentőségű. A 2014-20-as MFR az, ami e, biztosítja, hogy a programokat minél hamarabb e, megvalósítsuk. Reméljük azt, hogy a tagállamok együtt tudnak működni majd a projektek támogatása érdekében, és a, a folyamatok egyszerűsítésében annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban használjunk fel minden forrást. E, e, Fareász asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A több éves pénzügyi keret módosítását természetesen én magam is E, támogatom, hiszen nagyon fontos az operatív programok megvalósítása a strukturális alamokból és a többi alapból is. Csak így lehet ezeket megvalósítani, és csak így lehet az Európai Unió régióit erősíteni, így lehet erősíteni a növekedést épp Dél-Európában, épp Görögországban, amely szinte kivérzett nagyon fontos, hogy fejlesztésekre is sor kerüljön. Ami a mezőgazdasági fejlesztési alapot illeti, nos ezen keresztül is eh, segíteni lehet az árvíz eh, sújtotta gazdaságokat, gazdákat. El lehet kerülni azt, hogy a a menekült áradat sújtotta területeket is enyhítsük, Lampedusára gondolok. Ezen kívül pedig lehetőség nyílik arra is, hogy minden olyan programot megvasol, megvalósítsunk, amelyre Görögországnak is szüksége van a hitelek és politika leküzdésére. Csics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Bár a napirenden lévő kérdés technikai jell eh, jellegű jogi változtatás, mégis az egyik legfontosabb politikai döntésről beszélünk. Mi is ez? A hit, az Európai Unió hitelességének kérdése ez tulajdonképpen. Nem engedhetjük meg azt, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor 21 milliárdot 25, 21 milliárdnyi kötelezettségvállalást, amelyet allokáltak, de nem fizettek ki, továbbra is fenntartsunk. Azok, akik az Európai Unióban hisznek, akik pályáznak a forrásokért, elveszíték a bizalmukat az iránt, amit mi magunk is végzünk. Ezért támogatom az előttem szólót, és olyas valakiként is, aki 300 programban dolgozó, és projektben dolgoztam, szeretném, hogyha egyszerűsítenék az eljárásokat. Köszönöm. Acolhemos favoravelmente este mecanismo de flexibilidade que permite e e um Köszönöm szépen, elnök úr. A mechanizmusokat nyilvánvalóan egyszerűsíteni kell, nem lehet mindent elhalasztani. Ez a folyamat és ez a hatás, ez tulajdonképpen már belátható volt, hiszen túlzottan hosszúak voltak a, a lebonyolítási folyamatok. Úgy gondolom, hogy a pályázatok során ez nyilvánvalóvá vált. Figyelembe kell vegyünk továbbá azt is, hogy a több éves pénzügyi keret tulajdonképpen ellentmond a szociálisan koherens Európának. Nem lehet elegendő forrást lehívni annak érdekében, hogy ezt a fajta kiegyenli- a szociális kiegyenlítetlenséget megoldjuk. Úgy gondolom, hogy a saját forrásokból való bevételeket nem lehet felhasználni arra, hogy a deficitet csökkentsék. Azt a deficitet, amely tulajdonképpen a finanszírozás miatt egyre tovább gördül nem szabad ezt egyetlen egy tagállamban sem. Szólt ez kollega. Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a mai vitából látható, hogy el fogjuk fogadni ezt a módosító javaslatot. A bizottság javaslatát mindenképpen támogatnunk kell, csak így lehet ezeket a forrásokat 2015-re is áthozni. De természetesen kockázata is van az átcsoportosításnak, például a hibák, hibák merülhetnek fel. A számvevőszék is ráutalt már arra, hogy hiányosságok vannak az európai források felhasználásán, de a legnagyobb hiba az az lenne, ha nem használnánk fel a forrásokat, eh, azért, mert túl komplexek az előírások, vagy azért, mert mulasztás van. Óriási kihívás tehát ez a bizottság számára is. A bizottságnak véleményem szerint természetesen eh, az ígéretéhez tartania kell magát ahhoz, hogy eh, egyszerűsítse az eljárásokat. Nem szabad, hogy csak bürokráciával foglalkozunk, a projektek tartalmát is látni kell. A mulasztásoknak az okát meg kell keresni, és azokat eliminálni, nem csak a következőket. Vous avez la parole. Bien, bien, alors euh, Schaffhauser kollega. Eh, Culika úr a következő, Schaffhauser úr nincsen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném én magam is eh, kifejezni, hogy támogatom a több éves pénzügyi keret módosítását a 2014-20-as időszakra vonatkozóan, hiszen ennek pozitív következményei lesznek arra a politikára vonatkozóan, amely az európai fejlesztés és a gazdasági válságból való kilábalás szempontjából szükséges támogatjuk az új innovatív vállalkozásokat, KKV-kat, a fenntartható növekedés, munkahelyek teremtését, a szociális befogadást, a széles sávra szávot biztosít a régióknak, a környezetet javítja, energiahatékonyságot és a megújuló energiák alkalmazását hozza, létfontosságú közlekedési kapcsolatokat alatt alakít ki, és a közigazgatást is javos, javítja. Ezért nagyon fontos, hogy a forrásokat megfelelő időben, a lehető leghajtékonyabban használjuk fel a növekedés és munkahelyteremtés érdekében. Remélem, hogy a a módosító gyors elfogadása hozzájárul ahhoz, hogy a bizottság reálisan a megfelelően tudja majd a további kifizetéseket biztosítani. Köszönöm szépen, Grappini kollega köszönöm szépen szeretném megköszönni a jelentéstevők munkáját és gratulálok nekik a szakbizottságban elért sikerekhez és egyértelmű, hogy változtatni kell a több éves pénzügyi kereten. Hogyha megszavazzuk ezt a változtatást, ezt a módosítást, akkor eleget teszünk a felelősségünknek, és ezzel a labda az Európai Bizottság térfelére kerül. Tudják, tudja ön, ön is, biztos asszony, hogy milyen sok probléma adódott az elmúlt időszakban, túl nagyok a költségek, túl sok a bürokrácia, túl sok a késeddelem. A román kormány tagja volt, így a másik oldalról ismerem a fennálló problémákat, hogyha nem egyszerűsítünk az eljárásunkon, az eljárásokon, akkor egy-két év múlva ugyanezekkel a problémákkal szembesülünk. Fontos, hogy a beruházási alap pozitív hatást fejtsen ki, és felszámolja a régiók közötti különbségeket is. Nem értek egyet azzal, amit ön is mondott, és Juncker úr is mondott, nevezetesen, hogy a régiók közötti különbség nem számít. A geográfiai földrajzi kritériumokat is szem előtt kell tartani, hiszen ez fontos a szakértők és régiók kiválasztásánál. A polgárok pénzét ugyanis úgy kell újra elosztanunk, hogy a meglévő nagyon nagy különbségeket felszámoljuk. Módosítót nyújtottam be, és remélem, hogy a szakértőket is a parlamenti ellenőrzés alá vonják. Remélem, hogy a következő időszakban sikerül sokkal jobb eredményeket elérni, mint korábban. Georgiava biztos asszony kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki hozzászólt a vitához és támogatja azt, hogy a parlament megszavazza a későbbiekben a, költ, a többéves pénzügyi keret módosítását. Csak néhány mondatban reagálnék az elmondottakra, és válaszolnék a bizottsághoz intézett kérdésekre is. Először is a kifizetésekre gyakorolt hatásról beszélnék. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a hatás kezelhető lesz. A korábbi kifizetési profilokra alapozva de azért is, mert a kifizetések kapcsán megmutatkozó válság kezelésében úgy gondolom nagyon jó eredményeket értünk el a tagállamokkal együtt, javítottunk a kifizetések ütemezésén, ezáltal növelve a kiszámíthatóságot és az előrejelezhetőséget. Felvetődött a kérdés, hogy fennáll esetleg a veszélye annak, hogy az országok nem tudják felhasználni majd a pénzeket. Az N plusz 3 szabály van itt érvényben. Ez azt jelenti, hogy amint megszülettek a kötelezettségvállalások, megfelelő idő rendelkezésre az engedélyeztetett elfogadott programok végrehajtására, ez az időszak megengedett keret, időbeli keret pedig több mint, három évvel több, mint a korábbi MFF esetében. Tehát, hogy az idén előfog, elfogadnak egy programot, vagy a jövő év elején, akkor az összes kötelezettségvállalásban szereplő összeget fel lehet használni. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos tanulságokat vontunk le a kifizetési problémákból. Ezen túl jobban fogjuk a kötelezettségvállalások és kifizetések közötti kapcsot kialakítani. Szem előtt kell tartanunk természetesen, hogy a forrásaink sokkal szűkösebbek, mint korábban, szűkösebb forrásokkal kell boldogulnunk, és ennek részét képezi az is, hogy a kiadások minőségére is odafigyelünk, nem csak a kiadásokra, kiadásokra magukra. Másodszorban beszélnék az egyszerűsítésről. Tudomásul vettem, hogy sokan kérték, hogy egyszerűsítsük, egyszerűsítsük le a szabályokat, azért, hogy a programok végrehajtása könnyebb legyen, és csökkentsük a hiba rátát, a hiba arányt. Teljes mértékben egyetértek. Az Európai Bizottságban ezt egyértelműen prioritásként kezeljük, és kérjük az Európai Parlamenttől, hogy együttműködjön velünk. Nem csak abban, hogy új ellenőrzési szabályokat hozzunk, olyan esetekben is, amikor esetleg azokra nincs is olyan nagy szükség, mert nem járulnak akkor a hozzáadott értékkel, de a tagállamok a maguk részéről sokszor az EU-s szabályokon túlmenő szabályokat fogalmaznak meg, fogadnak el, és ennek sincs értelme. Tehát mindannyian együtt dolgozni fogunk azon, remélhetőleg, hogy a változás történjen. A harmadik dolog a elköltött pénz által teremtett érték. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát adjuk vissza a szóban forgó forrásokat egyszerűen a tagállamoknak. Én a tények nyelvén szeretnék érvelni. A kohéziós pénzek célja az, hogy azon országokat támogassuk, amelyek eh, segítségre szorulnak, de az Európai Unió gazdaságának egészét is támogatják. A kohéziós országokban az elmúlt időszak, időszakban hatalmas növekedési rátákat láthatunk. Lettországban 2 százalék, Litvánia esetében 1,8 százalék, Lengyelország 1,7 százalékos növekedést láthatunk az elmúlt években. Ez munkahelyteremtést is jelent, és a vásárlóerő növekedését is jelenti. És még egy tény, van egy nagyon érdekes jelentés Golden Growth címmel, amely az Európai Unió gazdaságának állapotát mérte fel, és azt állítja, hogy a világ legnagyobb konvergencia masinériáját hozta létre az Európai Unió, amely, létre, amely lehetővé teszi az EU-s tagállamok számára, hogy a közepes bevételű országok magas bevételű országokká váljanak. Sok ország tette meg ezt a lépést, ezt az ugrást az elmúlt években a világszert az összes ország, amely megtette ezeket, ezeknek a fele Európai Uniós ország, a többi ország, amely nem EU-s, viszont nagy részt ö, természeti erőforrásaira támaszkodik, és nem igazán demokratikus körülmények között működik. Tehát az Európai Unió egy olyan hely, amelyben az országok növekedni tudnak, anélkül, hogy a demokrácia, az emberi jogok és a szociális, illetve társadalmi inklúzió területén ö, csökkenteni kellene a szabályainkat, az elvárásainkat. Hát lehet, hogy még mi is kőolajforrásokra bukkanunk például, vagy egyéb természeti erőforrásokra Európában, de azért az éghajlatváltozás tekintve ez nem lenne mégsem túl szerencsés. Végezetül a félidei felülvizsgálat során meg fogjuk vizsgálni azt, hogy az MFF továbbra is megfelele a meghatározott prioritásoknak, ha szükség van arra, akkor módosítást fogunk javasolni, és a prioritások természetesen megkövetelik, hogy a prioritások megkövetelik az MFF felülvizsgálatát, akkor javaslatot fogunk erre tenni. Szeretném hangsúlyozni, hogy teljes mértékben élni fogunk az új flexibilitási eszközzel, a kötelezettségvállalások általános marzsával, Természetesen együtt kívánok, kívánunk működni az Európai Parlamenttel, a Költségvetési Szakbizottsággal, és e tisztelt ház egészével annak érdekében, hogy közösen szavatoljuk, hogy a polgárok az adófizetők pénzét a legjobb célokra használjuk fel, azért, hogy a gazdaságunkat és a társadalmainkat segítsük ezáltal. Köszönöm. Köszönjük szépen. Tomá asszony. Nincs már sok időnk, de ha még kéri a szót, akkor természetesen megadom. Köszönöm szépen, egészen röviden, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a kedves kollégáknak, hogy támogatjuk azt a pozitív állásfoglalást, amelyet Olbricht úrral megfogalmaztunk. Önök is láthatják, a parlament többséget támogatja az állásfoglalást. Köszönöm szépen egyébként az Európai bizottság alelnökének az elmondottakat. Holnap fogunk találkozni, kifizetési terven fogunk dolgozni, és örömmel látom, hogy a kollégákat ennyire érdeklik a költségvetési kérdések. Ez nagyon örvendetes hír, főként a többéves pénzügyi keret eh, módosítása